Einen solchen Namen gab es mal ähnlich in der Fußballhistorie, der den Catenaccio Italiens erklärt hat. Uh, Gentilini ist der Fernando gentilini szeretnénk sok szeretettel köszönteni, aki az Európai Unió külön megbizotja a közel-keleti béka folyamat témában, amit ma délelőtt megvitattunk, a proxy háborúk és a közel-keleti helyzet, mind-mind összefüggnek ezzel a témával, az ő felelősségi körével. Szeretnénk tudni, ugye, hogy milyen irányba fejlődhetnek a dolgok, ahol ebben a régióban, ahol már az erőszak eszkalálódott, és szinte nem is látunk esélyt arra, hogy, hogy Mm, tárgyalóasztat ügyének a felek, ahol már az oszlói folyamat befejezéséről, vagy felfüggesztéséről gondolkodnak, ahogy Abbas elnök is mondta, tehát végig kell gondolni azt, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen esélye van a békés izraeli államnak és a független, szintén békés palesztin állam létezésének egymás mellett hogyan lehet a, a bizalmat újra felépíteni, amely egyébként szükséges ebben a kontextusban. Gentilini úr kérdezem, hogy a kvartett aktivizálni tudja magát ebben a kérdésben, tud-e új uh, lendületet adni a témának, vagy egyáltalán újra beindítani ezt a folyamatot, legalább asztalhoz ültetni a feleket. Sok sikert kívánok önnek a munkájához, és várjuk az előadását. Köszönöm szépen. Nagy megtiszteltetés, és nagy öröm, hogy itt lehetek, és szeretném ebből a, ebbe a perspektívába helyezni a tapasztalatainkat. Most már hat hónapja Jeruzsálemben dolgozom, és szeretnék beszélni arról is, amit a fő megbízott néhány hete mondott a témában, és természetesen a kvartett tevékenységére is ki fogok térni. Három dolgot szeretnék felvetni nagyon gyorsan. Egy fontos dolog látni az, hogy mi történik a helyszínen, hogyan lehet ezt az erőszakot megállítani, hogy mit próbálunk, mit próbál az Európai Unió és a partnereivel elérni. Aztán hogyan kívánjuk a politikai folyamatot újraindítani, erre a stratégiára kívánunk koncentrálni, hogyan tudunk újra bizalmat építeni ezen a területen, ebben a régióban, hogy lehetővé tegyük a párbeszéd. Mi lehet a tárgyalásoknak a kezdeti pontja? Egy, két dolgot hadd mondjak. Az Európai Unió aktív szereplő, igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy hozzájáruljunk a megoldás megtalálásához. Nagyon fontos ezt szem előtt tartani. Az Európai Unió nagyon keményen dolgozik a nemzetközi partnereivel, eh, keményen dolgozik és együttműködik, hogy eh, visszatérjünk a tárgyalóasztalhoz, hogy leállítsuk az erőszakot, és valamilyen politikai folyamatot indítsunk. A kvartett nagyon aktív volt, múlt hónapban e, a régióban találkoztunk, e, kollégákkal, New Yorkban is találkoztunk, Bécsben is találkoztunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig az Európai Unió volt az, amely úgy döntött, hogy a regionális szereplőket be kell vonni Egyiptomot, Jordániát, Szaudarábiát, hiszen nekik fontos szerepet kell játszaniuk a két oldal támogatásában. Kajróban, Amánban, Riádban jártam a nyáron, és a kvartett, tehát azon folyamat keretében, amikor is a kvartett regionális szereplőkkel találkozott, aztán szeptemberben is, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kiegészítés. Az első dolog, ami az erőszakot illeti, a helyzet lassan kezd lenyugodni Jeruzsálemben, de továbbra is nagyon feszült és nagyon komoly. nem, nem jó a kiinduló helyzet, egyértelműen. A nemzetközi közösség, az USA elkötelezték magukat néhány héttel ezelőtt, hogy lecsendesítsék a helyzetet, lecsillapítsák a helyzetet Jeruzsálem környékén. A status quo fenntartását célozták meg egyelőre, és Jordánia fontos szerepét hangsúlyozták ki. Folyik a munka a helyszínen, hogy biztosítsuk azt, hogy, hogy a dolgok szökkenőmentesen halad, haladjanak. Az USA támogatja ezt a, ezt a erőfeszítést, és figyelemmel kísérjük a helyzetet tehát a helyszínen. A lényeg az, a legelső lépés az az, hogy az erőszaknak vessünk véget. Politikai folyamatra van szükség a helyszínen, a két vezetőségnek el kell köteleznie magát emellett, hogyha azt akarjuk, hogy az erőszak megszűnjön Cisjordániában és Gázában is. Ezért az Európai Unió úgy döntött, hogy a partnereivel együtt megnézi, hogy lehet-e egyes lépéseket beindítani a helyszínen, amelyekkel lecsillapítjuk a helyzetet, és a másik oldalon pedig valóban érdemi tárgyalásokat készíthetünk eh, elő. A fő képviselő és más vezetők is azt az üzenetet közvetítik a két oldalnak, hogy itt az ideje a politikai leadershipnek, leadershipre van szükség, és egy policy shiftre, tehát a hangsúly eltolódására, nagyon fontos intézkedésekre, amelyek lehetővé teszik a, azt, hogy a palesztinok közelebb kerüljenek a céljukhoz, miközben Izrael helyzetét is megtartják. Tehát a két, oldal, a két államos megoldás erősítéséről van itt szó, ennek hangsúlyozásáról van szó. Nagyon sok területen sikerült megegyezni korábban, ezek közül néhányat végre lehet hajtani, tehát vannak olyan lépések, amelyekről a két oldal dönthet gazdaság, intézményi kérdések, és ez pozitív hatással láthat, járhat. Az Európai Unió tehát mind a két oldalt támogatja a megállapodásban. Na most, hogy őszinte legyek, elég nagy hézag van a két oldal között. A jó dolog az, hogy mind a két oldal azt mondja, hogy hajlandóak a, a, a helyszínen aktivizálni magukat, de nagy hézag van a között, amit a palesztinok elvárnak, és amit az izraeliek hajlandóak teljesíteni. Mi a kettő között állunk. Most a két oldal politikai szándékát teszteljük, és igyekszünk tehát a leadershipre appellálni és így előrelépni. Ez nem lesz egyszerű, de itt az ideje a döntésnek, döntéshozásnak, és megnézni azt, itt az ideje megnézni azt, hogy hogyan lehet előrelépni. További lépés a kvartett ugye szorosan ugye együttműködünk, az Európai Unió, az USA, Oroszország, és azt igyekszünk megvizsgálni, hogy hogyan lehetne ezt a folyamatot előbbre vinni. A harmadik és utolsó pont, a politikai horizontot hogyan lehet fenntartani. E valamilyen kezdeti pontot kell találni, amelynek köszönhetően hiteles tárgyalási folyamatokat indíthatunk el. Azt reméljük, hogy ezek az intézkedések, a helyszínen hozott intézkedések hozzájárulhatnak ehhez. Reméljük, hogy ezek megteremtik a megfelelő feltételeket, és azt hiszem, hogy az Európai Uniós politika ezzel kapcsolatban nagyon világos. Hiszen teljesen világos az álláspontunk a két állam most megoldással kapcsolatban. És nincs, nincs szükség lárpúr lár tárgyalásokra, ennek sem értelme, sőt, ezek tulajdonképpen szembe mennének a céljainkkal. Valódi érdemi tárgyalásokra van szükség, elkötelezett partnerekre, és javítani a palesztinok helyzetét ott saját hazájukban a helyszínen, és megnézni, hogy mit tehetünk ennek érdekében. Röviden, tehát ezeket a gondolatokat akartam megosztani önökkel, természetesen várom a vitát, és további specifikus kérdésekre is koncentrálhatunk. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ágyott e, Maria asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani, és és gratulálni az Európai Unió képviselőjének a béke folyamatban játszott szerepért. Most már három éve foglalkozunk ezzel a kérdéssel, találkozott minden fontos szereplővel, Izrael és Palesztin oldalon. Én tehát ismerem a szerepvállalókat, úgyhogy azt gondolom, hogy tulajdonképpen a, a amikor legalábbis, amikor nem hivatalosan beszélünk a szereplőkkel, a döntéshozókkal, akkor az a benyomásunk, hogy eh, el, mind a két oldalon mm, nyitottak a megoldásra, és, eh, és tulajdonképpen el tudnák ezt fogadni, eh, és tulajdonképpen a feladatunk az az Európai Uniónak szerepet kell vállalni a tárgyalásokban, és garantálni azt, hogy az öböl államok és megadják azt a garanciát, amire szükség van a megoldáshoz. Az, az államoknak tehát együtt kell működniük abban, hogy ők garantálják a megoldás sikerét, és nem az ensz és a kéksisakosokra támadni, támaszkodni ebben. Van egy dolog, amire fölhívnám a figyelmüket, és amiről szeretném hallani a véleményét, a média, média a probléma megjelenése a médiában néhány éve, négy-öt évvel ezelőtt elég közel voltak már egymáshoz, a, a, közel volt egymáshoz a két fél, és az amerikai médiában gyakran megjelentett téma, és a probléma az volt, hogy az amerikai tárgyalófél folyamatosan támog, táj, tájékoztatta az amerikai sajtot, és ez nagyon erős reakciókhoz vezetett, a közvéleményben és ez részben emiatt bukott meg a dolog. Kérdés az, hogy most mi a helyzet ebben a témában, a médiaban való megjelenésben? Ér, felfogták-e a tárgyaló felek ennek a a lényegét, fontosságát. A másik dolog a sajtó által játszott játszma, legyen szó a palesztin vagy az izraeli sajtóról, mind a kettőről szó van itt. Itt akár apróságokkal is igyekeznek provokálni az ellenfél közvéleményét, és ez is hát akadályozza a tárgyalások haladását. Köszönöm. Uh, Köszönöm Gentilini urat, sok sikert kívánunk önöknek, önnek ebben az új minőségében, ebben az új feladatában, posztján. A közel-keleti béke folyamatról néhány héttel ezelőtt volt plenáris ülésen vita, bizonyára tudja, hogy mi történt. Bizonyára olvasta az állásfoglalást is hiszen az Európai Uniót önképviseli ebben a témában. Nagyon komoly konszenzus alakult ki a parlamentben, és remélem ez segíti önt munkájában. Nagy többséggel fogadtuk el ezt az állásfoglalást, tehát nagy, tömé, nagy többséggel támogatjuk azt, hogy mi hamarabb béke legyen közel-keleten. És Mogherini asszony újabb kezdeményezését is támogatjuk, a kvartett működése miatt sokan érezték magukat frusztráltan, de most, hogy megváltozik a helyzet, nagyon érdekes fejleményeket, fejleményekre számítunk. Reméljük, hogy a következő időszakban is ez a fajta kezdeményezési kedv megmarad. Sajnos ez egyáltalán nem vezet jóra, hogyha nem fűzünk reményeket ahhoz, hogy a helyzet javuljon. De Mogherini asszony nagyra törő terveket fogalmaz meg, és az Európai Parlament ezt támogatta, úgyhogy remélem ezzel megmaradhat a, az érdeklődés, illetve az elkötelezettség magas színje. Nem tudom, hogy a hét régér dokumentum mikor jelenik meg. Ez részben belső kérdés, európai kérdés, de reméljük, hogy ennek lesz majd igazi eredménye, és elősegítjük ezzel a béke folyamatot. Az erőszak fokozódásáról nagyon fontos a deradikalizálódás a területen. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami konkrét mondandója. Még egy dolog. Milyen lehetőség van arra, hogy Palesztinában meg békélés legyen? Mi egyeztetünk folytonosan a palesztin partnereinkkel, próbáljuk elérni a megvégélést, de ennek komoly akadályai vannak. a FATA képviselői Dohában jártak, és a palesztin nemzeti tanácson is foglalkoztak ezzel, de nagyon érdekelne, hogy ön mint vélekedik erről. És hogyha tudjuk valamiben támogatni, akkor természetesen ezt megtesszük. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Üdvözlöm Önt, Gentilini úr! Itt vagyok, Jelzi Beldel úr. Számomra három pontban csúcsosodik ki az, amit az imént mondott. Említette az átalakulási folyamatot. Ez egy átalakulási folyamat, eh, és ennek az lenne a lényege, hogy a politikai folyamatokat gyorsítaná fel, de ez Gáza esetében mit jelent? Aztán beszélt a vezetőkről is, illetve arról, hogy az emberek számára ez mit, micsoda szenvedést jelent, ami ott történik. Amennyire én tudom, Mahmoud Abbas egyre inkább elfárad, nem sokára lemond, nem fiatalemberről beszélünk. Mi lesz akkor az ország vezetésével? Az Európai Parlament plenárisán megvitattuk a két állam megoldást, Mahmoud Abbas, vagy Abu Mazen, ahogy ezt korábban is hívtuk, ebben konkrétan érintett. Ő azt mondta, hogy a, a zsidó állam a zsidó államot, mint olyat, sosem ismerik el. Szerinte a palesztin állam a palesztinoké, nem a zsidóké, mert hogy két nemzetiségű országot képzel el. Ez egészen furcsa. De hogy ő játsza a vezető szerepet, hát ez mindez Abu, Abu Mazen szemlélete, ő mondta ezt. Köszönöm szépen, sajnos azt kell közölnöm önökkel, hogy elhunyt ma Helmut Schmidt. Egy olyan politikai párt tagja volt, amely ellen harcoltunk ugyan, de mégis egy nagy férfiről van szó. Mi európai parlamentként sokat köszönhetünk neki, ugyanis ő volt az egyik olyan személy, aki a közvetlen választásokat közvetlen választásokról szóló döntést előkészítette az európai parlamenti választások kapcsán és az euró előkészítésében is rendkívül fontos szerepet játszott. Szerintem ezért, ezért tartottam fontosnak, hogy közöljem önökkel ezt a szomorú hírt. Köszönöm szépen, most Szakorava Vászony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A gázai övezet Cisjordánia és a környező területek gyakorlatilag harc téré váltak, és Palesztina rendkívül súlyos veszteségeket szenved, rengetegen meghaltak, a harcok során sokan fogságba kerültek. Úgy látom, hogy ez nem fog megszűnni mindaddig, amíg, amíg nem sikerül véget vetni az okoknak, a palesztinek elnyomása, a telepek, és így tovább. A palesztin helyzet azt mutatja, hogy az európai politika teljes mértékben kudarcot vallott a közel kapcsolatosan. A politikai vállalások és az Európai Unió szerepvállalása kudarcot vallott, provokatív álláspontot képvisel az Európai Unió, hiszen Izrael a gyakorlatban is bebizonyította már, hogy nem kíván megoldást találni a problémára. Netanyahu úr is kétségbe vonta a két állam megoldás megvalósíthatóságát. Be kell vallanunk, kollégák, be kell látnunk azt, hogy az izraeli telepeseknek adják a területeket, tekintve azt, hogy milyen módon sérültek a nemzetközi jogszabályok, Netanyahu úr az Európai Parlament elnökét felelősségre vonja az általa írt levél miatt, mondván, hogy a jelenlegi határok a két fél közötti megállapodás eredményeképpen jöttek létre, és hogyha változnak a határok, akkor az EU és Izrael közötti kapcsolatok meg fognak romlani. Azt várom az Európai Bizottságtól és a tanácstól, hogy a megállapodás 79-es cikkét léptessék életbe, és hogy fogyasszák be a társulási egyezményt, mert a lépéseket nem hajtják végre megfelelőképpen. Schmidt. Schmidt. Forgive me, President, you a little lost in translation there and uh, my, my own lack of attention. Elnézést, elnök úr, nem igazán figyeltem, meg nem igazán értettem, amit mondott. Gentilini úr, üdvözlöm itt. Nem is tudom, hol kezdjem. Olyan sok dologról szeretnék beszélni. Elnézést, nem voltam itt a legelején, pedig megpróbáltam ideérni. jelenleg annyi dolog folyik, hogy nem látszik, nem látszik a kiút, nem tudjuk, hogy mi a lényeg, és úgy tűnik, hogy a palesztinok is, illetve az, az izraeli kormány is kezdi elveszteni kontrollját. Nem igazán van hit, hitelük sem már a palesztin hatóságnak a lakosság körében is, másrésztről pedig a telepesek fellépése is kérdés, hogy mennyire segít a szavahihetőségben. Most már 600 ezer telepes van a palesztin földön. Ez, ez kétszer annyi, mint az eredeti tervek szerint. És sajnos ezáltal nehezebb lett megvalósítani a két állam megoldást. Palesztin megbékélés. Ezzel kapcsolatban milyen tárgyalásokat tett, hogyan könnyítette meg ezt a ezt a megbékélést, mert ennek hiányában az autoritás hiányáról beszélhetünk. A Knesset tagjaival találkozott-e, illetve a közös listáról lét, szerepet kapó személyekkel találkozott-e, és ha nem, akkor mikorra tervezi ezt? Remélem, hogy a telepesektől származó termékekre nem sokára életbe lép majd a címkézési kötelezettség. Jó lenne, hogy ez megtörténne. Ez hasonlatos a Krimfelszigeten létrehozott termékek címkézéséhez. Ott azonnal fel tudtuk lépni, itt miért nem? Ezzel kapcsolatban elmondani, hogy mire lehet számítani ezeket az iránymutatásokat, mikor fogják megvalósítani, vagy mikor fogják kiterjeszteni azokra a vállalkozásokra, akik a, akik a telepesek által elkészített termékeket importálják Európa, Európába. Köszönöm, Castaldo úr! Köszönöm, elnök úr! Köszönet Gentilini úrnak, hogy ellátogatott ide. Nagyon fontos ez a mai alkalom, ez a mai eszmecsere. Három kérdést szeretnék önnek feltenni. Az első az, hogy ön szerint ezt a politikai folyamatot újra lehet-e indítani a jelenlegi vezetőséggel? Számos jele van annak, hogy mindkét fél a legextrémebb, a legszélsőségesebb erők befolyása alá került. Második kérdés az öböl országok szerepére vonatkozik. Említette, hogy alapvetően pozitívan viszonyulnak ehhez a kérdéshez, pozitív a hatásuk is. Szaudarábia és Izrael köliti együttműködés elég erős, főleg, hogyha ezt perspektívába helyezzük, mondjuk Szíriával kapcsolatban és azt se felejtjük, hogy mindkét félnek ugyanaz az első számú közellensége Irán. Szeretném megkérdezni azt is, ezt többen is említették, az Egyesült Államokban dolgozó izraeli nagykövet és más nagykövetek is. Kérdezem, hogy milyen akadályok vannak, a, tehát nem jelenti akadály Szaudarábia szerepe és szerepvállalása a béke folyamatban? Lésem. Ez az EU szerepére vonatkozik. Mit gondol arról, hogy egy béke fenntartó missziót, csapatokat küldjünk Cisjordániába vagy Kelet-Jeruzsálembe, Ön szerint ez egy megoldható misszió lenne, vagy lenne ennek értelme? Mit gondol erről? Köszönöm. Schweifer kolléga. Schreiber. Thank you. My name is Nico Schreiber from... Nico Schreibernek hívnak, és a holland a holland szenátus tagja vagyok. Engedje meg, hogy hollandul folytassa. Ahogy Gentilini úr is mondta, a helyzet rendkívül instabil közel-keleten. A kérdésem az lenne, hogy a két állam megoldás lehetősége valóban a lehető legjobb megoldási lehetősége. Valóban ez a legjobb ahhoz, ez a legjobb lehetőség ahhoz, hogy béke alakuljon, alakuljon ki. Nem lenne jobb egy olyan ország, amelyben helyet kapnak az izraeliek és a palesztinok is. Szerintem ez mind a két fél számára nehézségeket jelent. Én Hágából származom, és ott a nemzetközi jogászoknak elég nagy a koncentráció, sokat foglalkozunk ezzel a, ezzel a kérdéssel. Izraelnek van a létezéshez való joga, ez biztos. Második az is, hogy Palesztinának is van joga az önrendelkezéshez. Harmadik dolog, a, az megszálló elők, erőknek ki kell vonulni. Negyedik dolog, a negyedik dolog pedig az, hogy szabadon létezhessen mindenki a saját államában. Nos, kérdésem, hogy ön szerint valóan ön szerint is ez-e a jogi keret, vagy más véleménye van erről? Az Európai Unió gyakran gondolkodik úgy, hogy puha hatalom vagyunk, normatív hatalom, soft power, és miután az amerikai kezdeményezés nem túl hatékony, felmerül a kérdés, hogy az Európai Unió mit tehet, hogyan járulhatna hozzá a béke folyamathoz. Nem kéne nagyobb felelősséget vállalni, és facilitálnunk a béke, folyamatot, béke folyamatban? Vagy közvetítőnek lenni ebben a béke folyamatban? Ön erről mit gondol? Európai kezdeményezés lenne ez. illetve az is, hogyha egy konferenciát szerveznék a közel-keletről. Ön szerint egy ilyen konferencia paramétereiben meg tudnánk egyezni? Illetve meg tudnánk egyezni arról, hogy a, a bíróság által meghatározott jogi keret értelmében létre lehet-e hozni egy ilyen béke folyamatról szóló tárgyalás? Ez lenne a kérdésem. Elnök, köszönöm. Van Orden úr következik. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudjuk, azt, amit Netanyahu mondott a washingtoni látogatása során, hogy ő támogatja a két államos megoldást. Világossá tette, igen, két állam, Izrael eh, természetesen, és egy demilitarizált palesztin állam, amely elismeri az izraeli állam eh, létezését. Az Európai Unió a legnagyobb támogatója, pénzügyi támogatója a palesztin hatóságnak. Úgy gondolja-e, eh, hogy elég nyomást gyakorlunk a palesztinokra annak érdekében, hogy visszaüljenek a tárgyalóasztalhoz. Az izraeliek és Netanyahu személyesen azt mondták, hogy hajlandóak újra kezdeni a tárgyalásokat. Tehát tulajdonképpen ők készen állnak erre, az emberek hajlandóak tárgyalni. Mi a helyzet a palesztinokkal? Köszönöm. Meri Giorgio képviselő. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy Gentilini úr és a többiek azt gondolják-e, hogy Izraelnek valóban érdeke megoldást találni a palesztin problémára. Hogyha ez a benyomásuk, azt hiszem, hogy ez nem felel meg a valóságnak. Ez illúzió. Az egyetlen módja a lehetséges megoldásnak az a szankció Izrael szemben, de erről senki nem beszél. Senki akinek erre lehetősége lenne, nem beszél róla. Irán tárgyalt a nemzetközi közösség, közössége. Miért? Mert szankciókat vetettünk ki, vetettünk ki rájuk. Mi, hogyan vágyjuk el az, hogy Izrael megoldást találjon a palesztin problémára, hogyha nem gyakorlunk nyomást Izraelre? Annak érdekében, hogy ebbe az irányba mozduljon el. Egy kollega hozzászólását nem hallottam, mondja a hozzászóló hogyha valóban megoldást akarunk találni a problémára, akkor ezt tényleg komolyan kell gondolnunk. Izraelnek nincsen nukleáris fegyvere? Erről senki nem beszél. Tehát aki először volt ott, az annak joga van a nukleáris fegyverekhez? Nagyon úgy tűnik. Úgy tűnik, hogy azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság képviselője elmondaná nekünk, hogy van-e szó arról, hogy Izraelre szankciókat vessenek ki. Köszönöm, mondja az elnök. Kárde képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Engem is nagyon aggaszt az, ezek, a, ezek a tárgyalások, az erőszak eszkalálódása, a különböző támadások, biztosítani kell, tehát, hogy valódi előrelépésre kerüljön sor. A palesztinok hagyjanak fel ezzel a sehova nem vezető retorikával. Izraelnek joga van a létezéshez, Palesztinának ezt el kell ismerni. úgy tűnik, hogy nagyon sokan nem veszik figyelembe eh, azt a kartát, amit pedig eh, egyszer már elfogadtak, úgy eh, tekintik, hogy ez nem releváns. A palesztin indiai nagykövet nyilatkozatára szeretnék utalni. Nincsen olyan palesztinai, aki ne ismerné el, hogy Izrael eh, létezik, de az, eh, a létezéshez való jogának az elismerése az valami más, mint a létezésének az elismerése. Ez teljesen világosá teszi a dilemmát, nem sikerült eddig eh, egyetemes egyetértést elérni ezzel kapcsolatban, hogy Izraelnek joga van a létezéshez. Újszintének kell lennünk, hogyha ö, fenntartható megoldást akarunk elérni a helyzetben. Köszönöm. Köszönöm szépen, üdvözlöm a jelentéstevőt, a képviselőt. A két államos megoldás kulcsfontosságú téma, tehát az életképes palesztin állam nélkül nem lehet megoldást találni a problémára. Támogatom a kvartettet, és a kérdésem, Melyek a következő lépések, amelyeket hozni szeretnének? A kvartetnek az izraeli és a palesztin, palesztin felek, félel egyeztetnie kell, tárgyalóasztalhoz kell ülni, a válságra nemzetközi, megoldásra nemzetközi mego, támogatást kell adni. Elég aktívak vagyunk-e a válaszkeresésben, mi európaiak? Aztán a kvartett együttműködése az arab vezetőkkel. Ez megtörténik-e és elégséges-e? Az Arab Liga öm, tagjai hajlandóak-e a nagyon egyoldalú és szigorú megközelítésükön lazítani izrael szemben. Erre volt már néhány jelzés, kérdés, hogy ez tartós-e. Kán képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is, eh, és köszöntet szeretnék mondani eh, eh, Gentilini úrnak is, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Nagyon összetett kérdésről van szó, és hosszú történetre tekinthet vissza, hosszú múltra tekinthet vissza ez a, nézze, ez a, ez a vita ez a konfliktus. Minden oldalnak megvan a maga érv rendszere, de hogyha egy kicsit hátrébb lépünk, és távolságot kicsit messzebbről tekintjük a dolgokat, akkor egész más megvilágításba kerülnek ezek. Először is nagyon úgy tűnik, hogy a palesztin oldal aktívabb eh, az egyik oldalom. Amikor az egész vita kirobbant, Izrael volt, amely a föld 35%-át birtokolta, a palesztinok pedig a 65%-át, és most pedig megfordult ez az arány. Izrael az, amely a föld 65%-ával rendelkezik, a palesztinok pedig 35%-ra szorultak vissza. A folyamatos illegális telepépítésekkel ez az, ami félelmet kelt bennünk. Az tehát, hogy a két államos megoldás a saját szemünk előtt foszlik szét. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezeket az illegális telepeket, ezek, ezek építését megállítsuk, hiszen ez a két államos megoldás halálos ítélete. Másodszor pedig mit tehetünk annak érdekében, hogy reményt adjunk a palesztin oldalnak. A palesztin oldal rossz lapokat kapott laposztásnál, és ez az egész menekült kérdés, amivel foglalkozunk. Amikor én ott voltam egy táborban, én palesztin családdal találkoztam a táborban, Három generáció élt már táb- ebben a táborban. Rendkívül e, nagy fájdalmat okozott ez nekem. Egy sátorban élt ez a három generációs család, E, egy újszülött e, kisbabával, e, ott született a telepen, a a, a táborban, az édesanyja egy másik táborban született, a nagymamája pedig egy megint másik menekült táborban született. Tehát mint az egész család már menekült táborban élt, három generációra visszamenőleg. Hogyan lehet ennek a, ennek a, a népnek reményt adni? Ami pedig az Európai Uniós iránymutatást illeti a telepépítési programmal kapcsolatban, ez mikor készül el? Köszönöm, Papadákis képvisel. Köszönöm szépen, Gentilini úr. Az Európai Unió álláspontját követve a palesztin probléma során palesztin probléma tekintetében megpróbálják sokan eltitkolni azt, hogy, hogy itt Palesztina elfoglalására kerül sor. Megpróbálják a problémát máshogy megnevezni, más fényben feltüntetni. Tulajdonképpen összekeverik az agresszort a, az áldozattal. Önök egy népet, amely amely áldozatává vált a telepépítéseknek, az erőszaknak, ez terrorista bélyeggel illetik, és közben Izrael pedig támogatják, pénzügyileg is támogatják, hatalmas lehetőségeket nyújtanak ennek az országnak. A kék zászló operációt indítják el Izrael, ez pedig új támadásokat tesz lehetővé Palesztinával szembe mi a helyzet, mi a álláspontjuk a telepépítéssel kapcsolatban? És mi az álláspontjuk azzal kapcsolatban, hogy az áldozat és az agresszor közé egyenlőségjelet eh, tesznek? Egy eh, független, fenntartható eh, palesztin államot akarunk 67-es határoknak megfelelően. Köszönöm. Ön következik, hogy levonja a következtetéseket. Köszönöm szépen. Elnézést, angolra váltok inkább mindig nagyon hasznos dolog ellátogatni ide, és ráláson az ember egy kicsit arra, hogy hogyan gondolkodnak a képviselők. Nagyon sok érdekes dolgot hallottam itt az imént. Próbálok válaszolni ezekre a lehető legrövidebb idő alatt. Első kérdés. Állia Mari asszonytól, aki azot elment, de egyetértek azzal, amit mondott. azt mondta, hogy egy elfogadható megoldásra van szükség. Szerintem teljesen igaza van, mert ha megnézzük ezt a régiót, annyi a kihívás, annyi a nyitott kérdés, akkor a régiónak ez a része, az izraeli-palesztin békefolyamatot nézzük, akkor van megoldási lehetőség. És ezt többen is mondták. Ott van a két államos megoldás. Tudjuk, hogy merre kell elindulnunk. Tehát elvileg nem annyira nehezen elérhető ez a megoldás. Meg kell csak tenni a tőlünk terhetőt, hogy oda eljussunk. Hájt úrnak is voltak fontos meglátásaim. Nem bolykotálni akarjuk a régióból származó termékeket, hanem éppen ellenkezőleg az EU-s jogszabályokat kell alkalmazni, és ez nem újdonság. Ezek létező dolgok. Aztán arra is utalt hány túr, hogy megbékélésre van szükség. Ez valóban így van. De itt is vannak korlátok. Én nekem teljes mértékben tiszteletben kell tartani az EU politikáját, tehát a Hamasszal nem állhatok szóba. De a megbékélés nagyon fontos, és minden egyes alkalommal erről beszélek a palesztinokkal. Egyfajta elmozdulást láthatok, de nyilván, látok, de nyilván ennél sokkal többre van szükség. Azért, és pontosan azért kell valamiféle módon nekünk is nyomást gyakorolni, hogy ez benne legyen a tudatukban, hogy mi is erre vágyunk. Belder úr feltett egy kérdést a vezetőkkel kapcsolatban. Nem fáradtunk-e ebbe bele, hogy velük kell tárgyalni, illetve maguk a vezetők nem, vála, nem fáradtak -e ebbe bele. Most a vezetők egyik legfőbb jellegzetessége, hogy vezetniük kell. Az EU-nak van egy elég kikristályosodott elképzelése arról, hogy mi a megoldás, ez a két államos elképzelés, ehhez kell igazodni. Szakorafa asszony és egy fontos kérdésről beszélt. Én arról próbálok, arra próbáltam utalni, hogy ez egy politikai folyamat. Ebbe illeszkedik a párbeszédünk is. Most pedig teszteljük azt, hogy megvan-e ahhoz a politikai akarat, hogy politikai úton oldjuk meg a helyzetet. Egyébként én is ugyanazt látom, amit önök, vagy bárki más, aki oda megy. De hogyha hasznosak akarunk lenni, akkor azt kell megpróbálni elérni, hogy a vezetők éljenek a vezető szerepükkel, ezt használják. A kvartett is erre a következtetésre jutott, tehát hogy milyen konkrét lépéseket kell tenni ott a helyszínen. Vajon mivel lehetne a palesztin-izraeli kérdést megoldását elősegíteni. Smith úr, ő is utalta meg végkérésre. Ez is nagyon fontos, és mindig utalok én is erre, amikor tehetem. Utatott, utalt az eredet megjelölésre, ezen már dolgozunk, úgyhogy lehet arra számítani, hogy hamarosan ez hatályba lép, megnézzük, hogy mi lesz a hatása. Tehát a lényeg az, hogy arra koncentráljunk, hogy mi mit tehetünk, annak érdekében adjanak. Remélem, hogy mi hamarabb felgyorsul ez a folyamat, illetve lesz kézzelfogható hatása is. Castaldo úr Kasztadó úr beszélt lehetőségeinkről. Én nagyon fontosnak tartom, hogy abból induljunk ki, amink van, abból kell a lehető legtöbbet kihozni. Az öböl országok szerepe és a régió országainak szerepe rendkívül fontos. Egyiptomnak nyilvánvalóan szerepe van Gázával kapcsolatban, Jordániának szerepe van a szent helyekkel kapcsolatban, Szaudarábiának azért van szerepe, mert bizonyos értelemben ők kezdték el az arab béke kezdeményezést, és ezt nem szabad elfelejteni. Tehát amikor az EU fellépéséről van szó, akkor szerintem, hogy ez a fő csapás irány a kvartettel együtt, kvartettbeli partnereinkkel együtt, ezt kell szem előtt tartani. Schreiber úr utalt olyan kérdésekre, amire már részben válaszoltam. Vajon a két állam megoldása a legjobb? Szerintem igen, ez a legjobb megoldási lehetőség, és bizonyos szempontból, amit ma tapasztalhatunk, tehát az erőszak fellángolása, is azt bizonyítja, hogy erre a megoldásra van szükség a két állam megoldásra. Szerintem ezt az EU világosan látja és ezt megpróbáljuk az összes partnerünknek is elmagyarázni, hogy ez mi hamarabb megvalósuljon. Van Orden úr arról beszélt, hogy mit mondott Netanyahu, illetve hogy hogyan használjuk ki lehetőségeinket. Még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy minden lehetőséget kihasználjuk mindkét féllel. Mindkét félt arra próbáljuk, vagy felet arra próbáljuk rávinni, hogy fogadják el a két állam megoldást, és ezt, ezért a gyakorlatban is tegyenek valamit. Ez tehát a haladási irány. Van szerepünk, van hangunk, és igenis van politikai mozgásterünk arra, hogy megmutassuk, hogy el tudjuk kötelezni mindkét oldalt, mindkét felet erre. Hácsi Georgi úr feltette a kérdést, hogy Izrael egyáltalán kíváncsi-e mindenre. Szerintem számunkra az a lényeg, hogy a politikai folyamatot előre val- valahogyan. Mert ez jelenthet előrelépést. Carver úr kifejtette azt, hogy Izraelnek vannak a léte, van-e a létezéshez való joga. Az arab kezdeményezés sokat elárul arról, hogy a régióban mint, miként vélekednek erről, tehát van egy ajánlat, ez egy jó kiindulási alap. Tehát itt van lehetőségünk arra, hogy előre mozduljunk. Porsúr, milyen konkrét lépésekre gondoltam. Azért próbáltam ezt elmondani, de ezt hasznos többször is elismételni. Az oszló folyamatban, illetve a, illetve a függelékekben is szerepel. A lényeg az, hogy a palesztinoknak nagyobb szerepet adjunk, tehát nagyobb önrendelkezési jogot biztosítsunk, ugyanakkor az izraeliek számára nagyon fontos, hogy a biztonságot garantáljuk. hogyha a folyamat beindul, akkor a régióban újabb kezdeményezések is születhetnek. Kán úr történelmi kérdéseket tett föl. Én azt szoktam, arról szoktam el inkább elgondolkodni, hogy én hogy letek hasznos. Én segíteni akarok. Ez a misszióm. A történelem általában nem segít, nekem ez legalábbis a tapasztalatom, inkább előre kell nézni. És amire utalt azok az intézkedések, azok már nem váratnak sokat magukra. Nagyjából ezzel válaszolnék, nem még Papadakis úr van hátra. Az EU-nak egy egész egyértelmű álláspontja van, két államos megoldás, a 67-es határokkal, illetve cserékkel. Szerintem nekem nem nincs takargatni valóm, sok mondani valóm van, mert az EU-nak is sok mondani valója van. Ennyi, köszönöm szépen. Grazie, grazie. Köszönöm szépen. Megköszönöm a hozzászólását. Azt hiszem lesz még alkalmunk arra, hogy egyeztessünk, hiszen nem valószínű, hogy most hirtelen megoldódik a közel-keleti béke probléma. Köszönöm. Akkor térjünk rá a következő napi rendi pontra. Egy perc technikai szünet. Uh, the passing uh, away of a major statesman, Helmut Schmidt, someone... Helmut Schmidt elhunyt, egy államférfiről van szó, ahogyan ön is elmondta, egy olyan szeméről van szó, aki kulcsfigura volt az Európai Unió létrehozásában. Talán érdemes lenne egy perces uh, néma felállással megemlékezni Schmidt kancelláról, aki ilyen fontos szerepet játszott, én a görög parlament képviselője vagyok, nem ismerem az itteni szokásokat, az itteni protokoll, de szerintem illendő lenne megemlékezni egy ilyen nagy államférfiről. The session to, uh, to the proxy wars in the EU neighborhood. Rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Meghívtam a grúz parlament elnökét a mai ülésünkre. Üdvözlöm a kollégát, illetve a kollégáit, nem tudom, hogy ő is megérkezik-e majd időközben, és a görög kolléga javaslatára valóban emlékezzünk meg egy perc néma felelással Helmut Schmidtről. Wir kommen jetzt. Rátérünk a következő napi rendi pontunkra. Nyilvános meghallgatás az EU szomszédságában zajló távháborúkról. Ez egy olyan vita, amelyet már gyakorlatilag meg is kezdtünk a balkáni államokkal, a balkáni államokbeli kollégákkal folytatott eszmecsere során. Most a közel-kelet kontextusában folytatjuk ezt az eszmecserét. Ma délelőtt már elmondtam, hogy mit gondolok erről a témáról, ezért ezt nem szeretném elismételni. Jobb, hogyha az eszmecserének adunk teret, de úgy látom, hogy az előadóink részint még nincsenek is itt. volt, kukúr? Well, it happens from time to time. So, I think we can start. Szerintem kezdhetjük. Ki az első? Kemi Pekesztenk az első közel-keleti kérdésekkel foglalkozik Washingtonban, és szeretném megkérni őt, hogy tartsa meg bevezetőjét. Körülbelül 10 perce van, vagy kevesebb. Benni a szó parancsolja. Invitation. Köszönöm szépen a meghívást. It's... Sorry. <clears throat> the first topic is the proxy war itself. Az első főbb témakör a távháborúk témaköre, a proxy háborúk vagy távháborúk az emberiség történetével egyidősek. Az amerikai háborúkra gondolván. Igen, én soha nem gondoltam így erre, mondja az elnök, de érdekes, érdekes megközelítés. Az egyik nagy előnye a proxy háborúnak az, hogy a két háborúzó fél letagadhatja, hogy háborúban állnak egymással, ezáltal elkerülhető az eszkalálódás. Az egyik eh, ilyen háború a hidegháború volt, a hidegháború során is sor került ilyen konfliktusokra, ott a nukleáris háborút kerülték el azáltal, hogy nem tört ki közvetlenül a konfliktus. Van egy másik nagy előnye is a proxy háborúknak. Itt ugyanis korlátok közé szoríthatók a veszteségek ellenőrzés alatt tartható a konfliktus, nem, nincs szükség nagyobb erőforrások bevetésére, nem nagyok a veszteségek sem. A harmadik nagy előnye a proxy háborúknak az úgynevezett proxy csapda. Olyan esetben beszélhetünk erről, amikor egy aszimmetrikus távháborúról vagy proxy háborúról van szó. Egy a százhoz lehet a költségek aránya egy nyílt konfliktushoz, vagy egy hagyományos konfliktushoz viszonyítva. Vietnámban, a Szovjetunióban és Afganisztánban a 80-as években volt példa erre. 2011-2012-ben Afganisztánban, Irakban is láthatunk erre példát. Ennek a lényege az, hogy a ellenkező félnek hosszú idő alatt fel kell élni a különböző erőforrásait, Irak és Szíria, mint állam gyakorlatilag összeomlott, de erről a régióról van ma ugye elsősorban szó. Nem fogok a proxikról beszélni, a régióról sem, és a nagyhatalmakról sem, erre majd később térek ki. Vannak passzív szereplők, ide sorolható Izrael és Jordánia, ők nagyon óvatosan járnak el, szinte semmit sem tesznek, csak a partvonalról nézik a történéseket de megváltoztathatják az álláspontjukat bármely pillanatban. Törökország már aktívabb szereplő, Törökország mindig nagyon nagyon aktívan hangoztatja az álláspontját, és nagyon aktívan támogatja a szíriai feleket, harcban álló feleket. Saud Aurábia, az Egyesült Arab Emirátusok és Katar sokkal inkább belefonódnak már a konfliktusba, de ők sem vesznek részt nyíltan a konfliktusban. Irán és a Hezbollah már sokkal, még sokkal aktívabbak, nemrégiben Oroszország is csatlakozott ehhez a csoporthoz. Irán tehát már harci erőkkel, katonai erőkkel képviselteti magát Szíriában. Gyakorlatilag ez a felállás tehet, teszi lehetővé azt, hogy felálljon ez a hosszú távú távháborús helyzet. Irán Szaudarábiát arra kényszerítette, hogy egy másik fronton is aktívá váljon Jemenben, Gyakorlatilag egy olyan játszma alakult ki, ahol a felek egymásra nyomást gyakorolnak, és pénzügyileg a csődbe hajtják egymást. Egy olyan kontextusban kell látni mindezt, ahol a kőolajárak nagyon alacsonyak, ezért az érintett államok mind nagyon érzékenyek is, vagy sérülékenyek, nagyobb a kockázat, és nagyon nehéz nyilvánvalóan háborút folytatni egy olyan helyzetben, hogyha valakinek a bevételei igen korlátozottak. Szaudarábia és um, az amerikai szövetségesek között kialakult egy padhelyzet is. Irán számára pénzügyi forrásokat um, biztosítottak ugyanis. A Szaudarábia és az USA közötti feszültség kontextusában kell látni az USA politikáját. Az USA egy kampány év kellős közepén van, tehát senki nem foglalkozik igazán a külpolitikával. Washingtonban konszenzus uralkodik arról, hogy a jelenlegi politika nem megfelelő, ellentmondások feszítik szét, és elsősorban Barack Obamát és az ő külügyi munkatársait okolják ezért külpolitika olyan szempontból azért fontos, hogy az elnök örökségét meghatározza. Igyekeznek éppen ezért semmilyen hibát elkövetni. Ezért összpontosítanak elsősorban az atomfegyverekre, a tömegpusztító fegyverekre, és más részről minden áron szeretnék elkerülni, hogy amerikai, eh, Amerika területén terrorista támadást követhessenek el. Éppen ezért összpontosít csupán az iszlám államra az amerikai külpolitika, ez egy igen szűk politika. Emellett az atomfegyverekről és vegyi fegyverekről szóló megállapodások is mindebbe az irányba mutatnak. Az amerikai külpolitika egy harmadik fő eleme amely külpolitika ugye, mint elmondtam, arra irányul, hogy ne kövessenek el hibát, gyakorlatilag egy nagyon óvatoskodó, de eredményre nem jutó külpolitika. Nem igazán vállalja, az USA konfliktust például Iránnal, Ez az a kontextus, amelyben látni kell a jelenlegi helyzetet, tehát egyetlen egy olyan ország sincs ezért a régióban, amely különösebben megbízna az Egyesült Államokban, pozitívan viszonyulna hozzá, vagy különösképpen negatívan viszonyulna hozzá. Az amerikai politika tehát leginkább arra irányul, hogy korlátozzák az esetleges veszteségeket, károkat. Ami a szakpolitikai ajánlásokat illeti, mindenki bizonyos keretek között mozog, az Európai Unió és az USA-ra is igaz, hogy a pénzügyi források igen korlátozottak, mindenütt válsághelyzet uralkodott nem régiben, ezért mindenki szeretné a költségeket a leg, lehető legalacsonyabban tartani. Másodszorban nem igazán lehet egy, egy egyértelmű megoldást felvázolni, és harmadsorban, hogyha sikerülne is egy egységes politikát kialakítani a régióra vonatkozólag, annyira változékony a helyzet a régióban, hogy nagyon kockázatos bármilyen szerepvállalás. Ez egy, éppen ezért egy nagyon rugalmas, alkalmazkodóképes megközelítést követelne meg. Nagyon nyitottan kell közelíteni emellett a régióhoz, hiszen ezek az országok is rendkívül gyorsan változnak. Talán érdemes lenne emellett egészen újszerű módon gondolkodni erről a régióról, elszakadni a múltbeli struktúráktól. Hiszen nagyon gyorsan változhat a helyzet ebben a régióban. Lehet, hogy nagyon hirtelen akkora változások következnek be, amelyek lehetővé teszik, hogy politikailag stabilizálódjon a régió az elkövetkezendő száz évben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Katarina Volcsiknak adnám most meg a szót, aki az orosz-európai euróázsiai tanulmányok tanszékén a Birminghami Egyetemen foglalkozik közel-keleti kérdésekkel. Szeretném azt is elmondani, hogy Lukasz úr nem lesz itt Helmut Schmidt halála miatt. Vannak kötelezettségei, ezért nem tud ma itt lenni. a szó parancsoljon. Köszönöm szépen ezt a kiváló bevezetőt, amely könnyíti az én helyzetemet, még akkor is, hogyha Oroszország eh, eh, is szerepet játszik ezekben a távháborúkban, eh, ezt alacsony költségű, alacsony kockázatú és nagy pozitívumokkal vagy előnyel járó stratégiának nevezhetjük, de az, a helyzet azonban sokkal bonyolultabb ennél minden távháborúnak megvannak a kockázatai, amelyek éppen most megtapasztalhatók Ukrajnában. De kezdjük egy áttekintéssel. Oroszország kétszer használt katonai erőt Krim félszigeten és a Dombaszi régióban. Ezt a két dolgot együtt kell megvizsgálnunk. E, vizsgál, gyakran együtt vizsgálják meg, holott nagyon különböző célokat szolgált a Krímán, Krím e, félszigetre három dolog vonatkozik, a büntetés, az elrettentés, de leginkább a restitúciós e, igazságszolgáltatás, a történelmi hibák kiavítása. A Krém félszigeti beavatkozás a különböző módszerek melanzsa, ez egy hibrid háború, különböző műveletek mixéről van itt szó. Ezt olyan nagyon ügyesen kalibrálták, és a meg a katonai válaszadás provokáló küszöböt nem érte el. Tehát tulajdonképpen az oroszok ezt sikertörténetnek adják el, ami a Donbassi régiót illeti teljesen más, bonyolultabb a helyzet. A legközelebbi analógia, ami itt segítségül hívhatunk a poszt régióban az egyéb befagyott konfliktusok. Más a timing, más a célkitűzés, és ez a különbségtétel nagyon fontos fontos. A befagyott konfliktusok a, a, az Szovjetunió összeomlása után alakultak ki, ez azonban a Dombaszi régióban nem így van. Ami a Dombaszi régióban megvalósul, ez több mint 20 évvel az, a Szovjetunió szétesése után kerül erre sor, ez egy távháború, amelyet polgárháborúnak adnak el szeparatista tendenciák merülnek itt fel, és ez politikailag két külön közösségot akarnak létrehozni a katonai erőt nagyon szűk körűen használják fel. És tulajdonképpen azért használják ezt, mert ezzel fegyveres meggyőzést akarnak folytatni, és a beavatkozó hatalomra koncentrálnak, ennek az céljait akarják elérni, ezzel politikai célra használják, tehát a célkitűzésekre nincsen precedens a poszt-szovjet időszakban. Szét akarják választani az ukrán, le akarják választani Ukrajna egy részét a központi államról, és ez de facto egy orosz protektorátust hozna létre, vagy egy enklávét eh, Ukrajnán belül. És ez egy nagyon ambiciózus, eh, de rendki és nagyon kockázatos politikai célkitűzés. Eh, és miért került sor erre a célkitűzésre? Egy új típusú függőség kialakítását akarják elérni Ukrajna és Oroszország között. Az kereskedelem, energia és politika területén örökölt Ukrajna a Szovjetuniótól struktúrákat, de, és ezt magától értetődőnek vette, de aztán ez megszűnt. Az a politikai célkitűzés az volt, hogy újra helyreállítsák az ukrán állam határait. Mindez egy, ez csak egy bizonyos szintig volt sikeres, mert az orosz csapatok az ukrán határon, mint elrettentők jelentek meg. Tehát itt egy hibrid háborúzásról van szó, helyi önkéntesekkel és korlátozott katonai erővel, ahol és a hagyományos katonai erőket is bevetették, de csak nagyon korlátozott módon és korlátozott időre. És tulajdonképpen itt egy polgárháborút akarnak ezzel szimulálni. Az Egyesek azt gondolják, hogy az orosz közvélemény nem tolerálja a nagy emberveszteséget, de hogyha meglát, megnézzük az szíriai helyzetet, látjuk, hogy nem, nem ez a helyzet. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy nemzetközi szinten Oroszország szemben nem lép fel, eh, a, illetve úgy jön ki ebből Oroszország, minthogyha nem avatkozna be, és minthogyha egy rendkívül békés eh, szerepvállaló lenne. Eh, egy politikai kérésre lépnek fel. Ez rendkívül ambiciózus, példanélküli, de kockázatos stratégia, amiről itt szó van. Miért kockázatos? Azért, mert a katonai erő használata Végeredményben a beavatkozó hatalom követelései támasztja alá. És a Minszki Egyezmény előtt és a másik Minszki Egyezmény előtt, amikor is a, az erőszak eszkalálódik, akkor itt egy bizonyos ellenállással nézzünk szembe. Nem találkoztam senkivel Ukrajnában, aki nagyon boldogan végrehajtaná a kettes Minszki egyezményt, és gyakorlatilag ezzel zsákutcába kerültünk. A Minszki 2 egy érdekes egyezmény, nemzetközi gyakorlatot, ha megnézzük, Először egy tűzszünet van, utána következik egy hosszabb és részletesebb politikai egyezmény, holott a Mix 1 és 2 a két folyamatot összevonta, összemosta, és a katonai erő használata és a politikai rendezést összekeverte. A dombaszi konfliktus így tehát ennek nem az a célja, hogy befogyaszt ezt a konfliktust. Arról van itt szó, hogy Ukrajna alkotmányos struktúráját kérdőjelezze meg. Ez most már több mint egy éve folyik, és mondhatjuk azt, hogy a háborúk többé-kevésbé olcsóak, vagy viszonylag olcsóak, és a, ami drága, az a, az, az, az a elfoglalás tulajdonképpen, tehát elfoglalni egy területet, és ez nagy költségekkel jár két és fél millió ember él még mindig itt, ezeknek a fele nyugdíjas, akiket nem tudnak rendszeresen fizetni, nem kapják meg a nyugdíjukat rendszeresen, a közszolgáltatások azonban működnek, például az utcákat, utakat hamarabb javítják meg, mint a kievi kormány ideje alatt, azonban a költségek nagyon is az egekbe szöktek. Minden mellett a kérdés az, hogy a beavatkozó fél mennyire hajlandó katonai erőt alkalmazni, vagy mennyire hajlandó egy kevésbé ambíciózus politikai eh, rendezés mellett le, eh, kiállni, amivel azonban nem érné el az eredeti teljes célját. Eh, ami a szélesebb körben vett poszt-szovjet régiót illeti eddig úgy láttuk, hogy Oroszország két külpolitikát alkalmazott, az egyik a közeli külföld, a másik pedig a távoli külföldre vonatkozott. Tehát két különböző mm, stratégia volt, most ezt összekapcsolták. Ez sokkal inkább, de sokkal kevésbé mm, kiszámíthatóvá teszi e, ezt a politikát, ezt a stratégiát, de érdekessé egyébként. E, ami a e, poszt-szovjet térséget illeti úgy tűnik, hogy egy új orosz katonai gondolkodást látunk, katonai eszközök, például tankok, repülők, stb. léteznek, ezek valóban bevetésre kerülnek, de egy új típusú stratégiai homályosság összezavarás valósul meg. Ami a taktikai fejleményeket illeti, tehát egyrészt állnak a taktikai megfontolások, másrészt pedig a szélesebb körű politikai célkitűzések. Itt most ne csak a taktikai ne csak a taktikai megfontolásokra koncentráljunk, hanem a beavatkozó állam szélesebb körű politikai céljaira is. Most német Zsoltnak adom meg a szót Magyarországról. Még nem érkezett meg. Á, úgy látszik, egy másik távháború folyik. Ácsa Válisz képviselő. Thank you, Mr. Chairman. First of all... Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is a dolgokat nevükön kell nevezni, mégpedig jól. A távháborúk a szomszédságunkban valójában ellenünk irányulnak. Az EU és az euróatlanti civilizáció ellen. Ha megnézzük az orosz külpolitikát, akkor látható egy bizonyos orosz-európai agenda. Itt vannak prioritások is. Hogy ha lehet, akkor állítsák le az EU bővülését, és megpróbálnak nagyobb befolyást szerezni a poszt-szovjet államokban. Illetve szeretnék fokozni az energetikai függőségünket. A üzleti életen, a politikusokon, a kutatókon, illetve köz életi személyiségén keresztül szeretnének az EU-n belül is befolyást szerezni. A transatlanti kapcsolatokat szeretnék meg, meg gyengíteni. Az elmúlt hetek eseményei is mutatják azt, hogy Oroszország nem változik. A szíriai bombázás újabb menekülteket indított útnak Szíriából, illetve létezik egy másik útvonal Európába, Oroszországon keresztül. Hatalmas hullámra kerül sor, az orosz határt lépik át nagy tömegekben a bevándorlók. Az orosz stratégiát ez illusztrálja politikai, gazdasági és katonai eszközöket használnak arra, hogy az instabilitást kirobbantsák, elterjesszék. A szankciók felülvizsgálatának az ideje pedig közeledik. Az EU által a Kreml ellenében bevezetett szankció az ukrajnai háború miatt jó példa volt az európai egységre. A szankciók felvizsgálta új szankciók bevezetésének veszélye oda vezetett, hogy Oroszország visszavonult a további agressziótól. Úgyhogy a feladatunk, hogy a saját szabályaink mellett álljunk ki, és a politikai korrupció elleni harcban a, lépjünk fel, a politikai pártok finanszírozásának transzparenciáját biztosítsuk, egész európai értékrendet támadják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 Az Európai Unió a NATO nélkül nem rendelkezik azzal a lehetőséggel, hogy szembenézzen ezekkel a kihívásokkal. Támogatjuk a NATO-val kötött stratégiai partnerséget, és továbbra is szeretnénk egy geostratégiai, olyan geostratégiai egység maradni, amely jelentős, amelynek súlya van. Ez a válság a közel-keleten, Transnistriában, Oszétiában, a befagyott konfliktusok további veszélyt jelentenek Romániának és az egész Európai Uniónak. Azok az országok, amelyek a leggyengébbek, ami a, amikor a proxy háborúkról van szó, ezek a kelet-európai országok és az Ukrajna és Oroszország szomszédságában lévő országok Európa hogyan fog Ukrajna eh, el megtámadása, illetve Ukrajna elfoglalása esetén reagálni. Romániának van a másik leghosszabb határa eh, Ukrajnával, eh, több mint 2700 kilométer, és azonban ez egyelőre még mindig nagyon biztonságos határ. Oszes, ώρες και να μιλούν οι εισηγητές που προηγήθηκαν. Köszönöm. Nos, azok az emberek, akik ezt, akik erről beszélnek, azt nem tudják megmondani, hogy miért történnek háborúk. Az imperialista beavatkozások próbálják a piacot, a földgázt, a kőolajat és ezeknek az útvonalait ellenőrizni. Alapvetően erről van szó, ezért vannak háborúk. És arra, az áttételekről beszélünk, távháborúkról, nos, a nagy imperialista erők mögött vannak regionális és egyéb erők, akiknek szintén megvannak a saját érdekei. És másokoknál fogva vívnak háborút. Illetve hát minden egyes országban a közép rétegeknek is vannak érdekei, vetélkednek egymással. Ez természetes, mindenki a saját érdekeit próbálja érvényesíteni. Éppen ezért alakulnak ki ezek a háborúk, ez egyfajta vetélkedés, verseny. Végezetül hadd mondjak valamit. Történelmi utalások hangzottak el. Mi a kapcsolat a Szovjetunió szerepe és afganisztáni és az, és az Afganisztának nyújtott támogatás között. Az oktatási miniszter Afgan- Afganisztánban nemrégiben még egy nő volt vajon hogyan kapcsolódik mindez azokhoz a bombákhoz, amit az Egyesült Államok használt fel Vietnámban? A mai napon elmondhatjuk, hogy tíz évvel az Afganisztánban lezárt imperialista beavatkozás után szegénység és szörnyű állapotok uralkodnak. A múltban ez nem így volt. Két különböző világról beszélünk, ezeket nem lehet összehasonlítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném kiegészíteni mindazt, amit a kollégák az imént elmondtak. Azt mondjuk, hogy távháborúkról van szó, de valójában ennek már nagyon komoly szakirodalmi van. Számomra nagyon szimpatikus a finn kezdeményezés. Ők egy elemzést végeztek, és egy brossúrát is kiadtak és ezt átadták nekünk eh, Helsinki-ben, az OECD parlamenti közgyűlésén. Az elemzés legfőbb eredménye az, hogy a hibrid háborúk eh, nem számítanak újdonságnak. A történelemben ez korábban is megvolt. Litvánia egyébként erre jó példa. Gondoljunk csak arra, hogy 1940-ben hogyan foglalták el Litvánia területét. Aztán úgy úgy prezentálták mindezt, hogy, minthogyha litvánok örültek volna ennek. Magas szintű koordinációra van szükség a hatóságok, a média és a közéleti szereplők között, hogy ezt végre lehessen hajtani. Kiemelném az oroszok által finanszírozott média szerepét nyugat orsz, nyugati országokban. Például a hotelben van egy tévécsatorna, angol nyelvű, Oroszország ma, ez a neve. Meg, bekapcsoljuk ezt a csatornát, és akkor az ember rájön arra, hogy megtudhatjuk belőle, hogy nincs rosszabb dolog a világon, mint a nyugat és az Egyesült Államok. Ez egy agymosás. Emberek ezt hallgatják, ezt kiváló angolsággal lehet meghallgatni ezt, a, ezt az üzenetet. Nyilvánvaló akkor, hogy hatásos lesz, vagy hatékony lesz ez az agymosás. Oroszország szerepe kézzel fogható a szomszédságunkban, de szerintem össze kell fognunk, és meg kell előznünk azt, hogy félrevezessék a társadalmat. Hiszen bármikor kitörhet a háború. Ez a háborúra való felkészülés utolsó fázisa. Most már arról van szó, hogy az emberek elméjét és szívét megnyerik Nem szabad ezt az utolsó háborút elvesztenünk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Az a ellentétben, amit korábban mondtunk, korábban mondtam, Edward Lucas itt van velünk, Londonban van, gazdasági tudós. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat Londonból. Most pedig kérem arra, hogy 10 percben körülbelül tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen. Brock úr, elnök úr, nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy itt lehetek, és elmondhatom ezt a hogy hoz, hozzászólhatok ehhez a témához. Amit említette, Helmut Schmidt nemrég halálozott el, én éppen egy megemlékező szöveget írtam, elnézést, hogy az imént nem válaszoltam, illetve hogy kések. Harminc éve foglalkozom háborúkkal, a hidegháborúban a Szovjetunióval foglalkoztam, és a 80-as években a vasfüggöny mögött nekem is szerepem volt a másképp gondolkodók által elindított folyamatokban. Nem, én voltam, azaz, nem én voltam az egyetlen, nem én voltam az egyetlen ember, aki aggódott a helyzet alakulása miatt. 94-ben az észtelnök például egy beszédet adott arról, hogy még a 90-es években is mennyire látható jelei vannak az orosz agressziónak. Sokan nem figyeltek oda ezekre a, és az ehhez hasonló jelekre. Azt hiszem most különös figyelemmel kell adózni azoknak az embereknek, akiknek igazuk volt, az észteknek, le, észteknek litvánoknak, letteknek, cseheknek, szlovákoknak, lengyeleknek, akik korábban elmondták már, hogy milyen rizikófaktorokat érzékelnek, nem szabad tehát önelégültnek lenni. Az imént a litván kolléga hibrid háború viselésről beszélt. Nagy öröm volt számomra, hogy ezt, a, ezt hallhattam, egyetértek ezzel. Ez az úgynevezett távháborútú, vagy a befagyasztott távháború nagyon jó kifejezés. Áttételeken keresztül hoznak létre az oroszok hozzák létre az egyértelműség hiányát, tehát kettősség vagy, vagy kétértelmű helyzetet hoznak létre. Azt hiszem, egy görög úriember mondta az imént, aki, hogy itt alapvetően imperializmusról van szó, ennek, ebben van igazság. A hidegháború alatt voltak ilyen típusú háborúk, orosz oldalról is, vagy amerikai oldalról is. Tehát ez nem egy kizárólagosan orosz jelenség. Ugyanakkor, amikor imperializmusról beszélünk, akkor jó lenne, hogyha az erkölcsi iránytünket beigazítanánk azok a azok, a, azok az országok, amelyek korábban a szovjet befolyás alatt voltak Kelet-Európában, ők megszenvedték az imperializmust, és most is. Úgyhogy ha az ember számára fontos a gyarmatosítás és az imperializmus hatása, akkor nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az, hogy most mi történik Ukrajnában, vagy például a balti államokban. A nyugaton nehezen értjük meg azt, hogy mire is készül Oroszország, vagy mint vélekedik. Sokan gondoljuk, gondolkodunk azon, hogy mi lehet a mozgató, mozgató erő, a hatalom, az üzleti élet, a kőolaj, a kultúra, vagy a média. Vajon mik a mozgató rugók? Ezek ezek világos kategó- kategóriák. És nekünk nyugaton van egyfajta értékrendszerünk, vagy például a szakmai etika is ott van. Ezek definiált értékek. De sokszor a hatalom nem, sokszor a hatalom nem választja szét a módszereit, elkezeli, hogy Reggel az ember még csak propagandával találkozik, aztán ebédidőben valami egész más, például megfigyelés, este például lehet, hogy már ö, zaklatáson keresztül is ez megvalósul. Nos, a szovjet, a szovjet történelem sok példát mutatott már erre, vagy adott már erre. A de ott vannak a hatalmas energiaóriások, a Gazprom, vagy ott van az orosz diplomácia, az orosz katonaság, az orosz propaganda, gépezet. Ők valójában ugyanazt a üzenetet továbbítják, össze vannak hangolva, és nem igazán tudjuk ezt felfogni például energiaügyben azt gondoljuk, hogy az energia szabályzó foglalkozon ezzel, vagy a média propaganda ügyekkel a média szabályzóknak kell foglalkozni. Nos, Oroszország úgy tűnik, hogy győztesen jön ki ebből a háborúból, ők most jól állnak, jobban állnak, mint mi, mi későn észleltünk. Sokáig magunk számára is magunk számára sem vallottuk be, hogy mi folyik itt. Oroszországban Oroszország politikai és gazdasági függőséget alakított ki, katonai arzenáját, illetve erejét nagyban növelte. 15 évvel ezelőtt egyáltalán nem így ez volt a helyzet, csak nevetni lehetett az akkori orosz haderőn, de azóta nagyot volt, azott, változott a világ, tényleg megnövelték katonai arzenájukat, illetve potenciájukat. Az elektronikus hírszerzésük is kiváló, nagyon jók a rakétáik, Úgyhogy számunkra ez igazi komoly fejtörést jelenthet, vagy fejfájást jelenthet. De ugyanez elmondható a propagandáról. 15 évvel ezelőtt az, hogy nehezen tudunk megküzdeni a szovjet propaganda, vagyis az orosz propagandával, ez viccnek is rossz lett volna, hiszen nekünk ott volt a szabad piacunk, a szabad médiánk, elképzelhetetlen volt, hogy bármi is elromlik. Ahogy André Kiejne asszony elmondta, most már eh, nem ez a helyzet. Oroszország megmutatta, hogy igenis van arra lehetőségük, hogy egy nyugat ellenes narratívával működő, eh, nyugaton is elérhető tévécsatornájuk legyen. Fontos, hogy magunkban nézzünk, és megnézzük, hogy mit rontottunk el, ezt kell kijavítani. És mindennek igazi, fogható eredménye van, amit az oroszok tesznek. A mainstream médiában is érezhető a hatásuk. Az oroszok az oroszok fizetett hirdetéseken keresztül is akár elérik hatásukat. Mindezt a Kreml fizeti, a Kreml propaganda erőfeszítésének része ezt. Most utalnék az Európai Unió szerepére, illetve a litván kormánynak is, kormányra is a harmadik energia csomaggal sikerült egy kicsit eh, eltaszítani magunktól ezt a fajta modellt. A földgáz piac liberalizációval sokat léptünk eléről, diversifikáltuk az energia eh, ellátóinkat. Litvánia számára ez nagyot változtatott a földgáz importján. Például a cseppfolyósított földgáz terminálja nagyon nagy változást jelent. Nagyon fontos az, hogy ne legyenek Európában energiaszigetek. Tehát előrelépés történt, haladunk, de összességében Olaszország mindig is előtt, most is előttünk jár, Putyin most is máskor is megtette ezt meg. 2007-ben az észt kibertámadás alapján láthattuk ezt, vagy a grúz háborúval kapcsolatban is. Miután miután ez a távháború, ezt a távháborús stratégiát folytatták, nem lehetett tudni Észtország esetében, hogy honnan fog jönni a támadás, vagy Grúzia esetében először Dél-Oszétiából kezdték a támadást, vagy vagy Ukrajna esetében is ezt mondhatjuk el, és előbb-utóbb ugye elfoglalták a Krimfélszigetet. Oroszországnak ez egy régi bevált módszere tehát. Én örülök egyébként a kritikus kérdéseknek, ez számomra mindig stimulálóan hat, úgyhogy ha gondolják, akkor tegyenek fel ilyen kérdéseket, és megpróbálom, megpróbálok ezekre válaszolni. Köszönöm. Thank you very much. I hear that you will still follow us the debate and answer the remaining questions which we have. Therefore, like... Nagyon sok kérdés felmerült. Német Zsolt közben, nem tudom, megérkezett, igen, úgyhogy megadom neki a szót, tessé. Thank you, thank you very... Köszönöm szépen, Elmár. és kollégánkat is sok szeretettel köszöntöm. Ed Lukászt, köszönöm szépen ezt a mélyreható elemzést. Arra tényleg szeretnék utalni, hogy két párhuzamos háborúval állunk szembe, és ez, erről a két párhuzamos háborúról külön-külön beszélünk. Szeretnék gratulálni neked, Elmár. Valóban fontos eh, együtt beszélni ezekről a háborúkról. Hiszen most folyik egy háború Szíriában, és folyik egy háború Ukrajnában. És ez egy nem egy másodlagos kérdés, hogy ez a két háború hogyan függ össze egymással. Mert összefüggnek. És nem gondolom, hogy a véletlen műve az, hogy az ukrán-orosz háború kellős közöp, közepén megjelentek az orosz gépek Szíriában. Ez, ez nem véletlen. És nagyon szorosan kell követnünk, figyelemmel követnünk, hogy a két háború hogyan alakul és kapcsolódik össze. Most a Bécsi folyamat elindul. Jó hír, hogy az Európai Unió részt vesz a Pécsi folyamatban. Irán, Szaudi-Arábia és Törökország is. De mi a helyzet a másik folyamattal? Van-e elég nemzetközi figyelem, élvez-e elég nemzetközi figyelmet az ukrán háború? Lesz-e itt egy politikai folyamat, amely segít megoldani az európai-orosz, illetve az ukrán-orosz háborút? Erről nem szabad elfeledkeznünk. Politikai öm, megoldásra van szükség ezen a területen is. Az orosz-ukrán háborúban. Szeretnék arra utalni, amit Ed Lucas mondott, meg kell hallgatni a e, barátainkat, a, azokat az országokat, amelyek a frontvonalban vannak. Az ő öm, történelmi reflexeik nagyon hasznosak, és szolidárisnak kell mutatkoznunk velük. Valószínűleg a Velszi csúcs találkozó e, ebbe az irányba indul, és a Varsói NATO csúcs találkozó is e, ebbe az irányba indul majd el. Azonban, hogyha a jövőbeni politikai e, megoldásról beszélünk az orosz ukrán megoldásról. Vannak bizonyos elvek, amelyeket nem szokott elfelejtenünk. A legfontosabb eh, egy bizonyos vörös vonal, mely szerint az eh, elfoglalt országok, eh, Grúzia és Ukrajna nem szabad, hogy olyan helyzetbe kerüljenek, amelyben már nem tudják megtartani a szuverenitásukat, és nem tudnak dönteni a saját jövőjükről. Akármilyen politikai megegyezésre kerül sor, és néha szükség van a politikai megegyezésekre. Ez azt hiszem, hogy mindenképpen egy vörös vonal, ezen nem szabad átlépni. Grúzia és Ukrajna szuverenitást, szuverenitását tiszteletben kell tartanunk. Köszönöm. Charles Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon örülök, hogy ebben a, ezen a fórumon részt vehetek. Egyetértek e, azzal, hogy elfogadhatatlan az orosz-ukrán háború és Krím e, félsziget elfoglalása, és többször is említettem ezt már ebben a, frakt, ebben a e, szakbizottságban. És természetesen az európai szankciókat nem lehet felfüggeszteni addig, amíg Ukrajna orosz Oroszország foglalja el Ukrajna egy területét, egy részét. Én kritikusan fogalmaztam a Kremlben folyó ügyekkel kapcsolatban a politikai pártok korrupciója. Azt halljuk, hogy a Honacionál orosz értékeket képvisel állítólag még orosz bankok is finanszírozzák ezt a pártot. Mindemellett, mindemellett Edward, neked mindig is az volt a véleményed, hogy az ellenség ellensége a barátunk, és korábban beszéltünk arról, hogy a csecseneket támogatod, az ő háborújukat Moszkva ellen. Azonban el kell, hogy mondjam, hogy Kurdisztánból most értem vissza, a csecsen terroristák a legkegyetlenebb harcosai az ISIS-nek, ezt azért hadd tegyem hozzá. Aztán Örményországot se felejtsük el, a hegyi Karabach térségét, én itt támogatom az orosz részvételt az örmények védelmében, Azerbajdzsánnal szemben. Aztán Szíria. Felmerül a veszélye annak, hogy azt mondjuk, hogy az a legszörnyűbb, ami történhet, csak azért, mert Oroszország támogatja, és az ellenzék pedig a jó szörnyű dzsihadista csoportokhoz is elkerülhetnek a támogatásaink, még akár az ISIS-hez is, ez nagyon aggasztó. Nagyon komplex kérdésről van tehát itt szó, meg kell nézni, hogy milyen geopolitikai szituációval nézünk szembe. A nyugat, az Európai Unió, az USA, meg kell, hogy vizsgálják, hogy Oroszország mit, milyen hogy lépett fel Ukrajnában, Szíriában, az oroszokkal valahogy egyeztetni kell, és az irániak, a szaudik, a törökök, stb. minden részt kell, hogy vegyenek a szíriai megoldásban, hiszen ez a polgárháború Szíriában és a hatalmas bevándorlás nagyon nagy fenyegetést jelent az európai projekt számára. Köszönöm. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Edward, hogy tájékoztatsz bennünket, és részt veszel ebben a rendkívül fontos témában és téma megvitatásában. Ami engem illet, egyetlen tagállam sem képes egyedül ellenállni az információs vagy a hibrid háborúknak, a jelenlegi feltételek mellett, de mindemellett én nem félek. Oroszország egy hatalmas információs háborút folytat ellenünk, bár még mindig nem ismertük ezt fel teljes eh, skálájában. Erre mondanék egy példát. A külszolgálat, külügyi szolgálat létrehozta eh, az East Stratcomot, ez egy külön eh, egység, amely a keleti partnereinknek nyújt segítséget, és azon partnerországoknak, amelyekben, ahol beszélnek oroszul, és így igyekeznek az orosz információs fenyegetéssel szembenézni. De mi a helyzet a West Stratcom-mal? Ez működhetne nyugati államokban, a tagállamokban működhetne, az adminisztratív kapacitás kiépítéséről lenne szó, amelynek köszönhetően ellenállhatnánk ennek a fenyegetésnek, és elmagyarázhatnánk a polgároknak, hogy milyen típusú fenyegetéseket ö, fogalmaznak meg az oroszok, milyen üzeneteket, fenyegető üzeneteket, ezek nagyon aggasztóak. Mondok egy példát. Ukrajnában az a hír terjed, hogy egy fiatal fiút keresztre feszítettek Donetskben az ukrán hatóság által felügyelt területen, és, hogy, és olyan kiválóan terjesztették ezt a hírt, hogy a világot sokkolta ez. Volt ott egy személy, aki ezt látta, és a legapróbb részletekben menően elmagyarázta, hogy hogyan történt ez de a helyszínen az emberek azt mondták, hogy nem, ezt nem, nem, nem tudjuk ezt igazolni, megerősíteni. Ukrajnában ilyesmire soha nem került sor, de addigra már késő volt, addigra a hír már elterjedt. Az emberek erről már beszéltek. Hogyha a nyugati újságírók akiknek vannak bizonyos ösztöneik, etik, etikai öm, hozzáállásuk, azok bizonyos küszöböket nem lépnek át. Az oroszoknál ez nem így van. Az oroszok mindent megtesznek annak érdekében, hogy sarokba szorítsanak bennünket. Eléggé korlátozott eszközeink vannak arra, hogy szembenézzünk az orosz nyomással. Edward és a többi szakértőnek azt mondanám, hogy mind az Európai Uniós, mind a NATO-s vezetőknek ebben az értelemben is végig kell gondolniuk, hogy hogyan lehet ezzel a gonoszszal szembenézni. Köszönöm. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Én azt gondolom, hogy az ilyen típusú háborúk, a távháborúk nem most születtek, hanem már egy jó ideje és úgy gondolom, hogy a népszerűségük, illetve elterjedésük a nagy országok felelősségérzetével függ össze. Hogyha nem lennének nukleáris fegyverek, akkor valószínűleg egy újabb világháború kezdődött volna már el. Általában egy-két dolgon mindenképp el kell gondolkozni, erről beszélünk. Nézzük meg azoknak a vás, országoknak a sorsát, amelyek az első világháború után jöttek létre. Sokszor itt indultak el a konfliktusok. A második elem, és ez erősíti az elsőt, az Egyesült Államok demokratikus misszionarizmusa, az Egyesült Államok 89 után kezdett el élni leginkább ezzel a szerepével. Hogyan lehet az egyensúlyt ismét elérni? Sokszor azt gondolja, hogy sokan azt gondolják, hogy Nyugat-Európa számára az az egyetlen út, hogy, hogy ezt a fajta prozelitizmust meggátolja. Mások azt gondolják, a balance of power-re kell törekedni, tehát a hatalmak egy új egyensúlyát kell kialakítani a megváltozott feltételekkel. Egy újabb iskola. Csak úgy tudjuk megáltolni Oroszország egyre növekvő étvágyát, hogy az EU-nak nagyobb szerepet tulajdonítunk. Nem mi tudjuk, ezzel kapcsolatban van egy kis nehézség. Miután nem igazán van igazi EU-s külügy vagy külpolitika. Mi az önök véleménye? Vagy mi az ön véleménye ezzel kapcsolatban? Herzlichen Dank. Lassen mich noch ein wenige Bemerkungen machen. Köszönöm szépen, szeretnék magam is néhány megjegyzést tenni. Mielőtt megkérném a vendégeinket, hogy válaszoljanak a felvetésekre, Lukás szóra elmondta, hogy Oroszország meg akarja, meg fogja nyerni ezt a konfliktust, nyertesként fog kikerülni belőle. Úgy gondolom, elemzéséből adódóan valóban igaz, hogy rövid távon így lehet, egy autoriter módon vezetett rezsim mindig könnyebben tud egységes stratégiát kidolgozni minden egyes alkotó elemével együtt ennek a stratégiának, mint egy demokrácia. A sokszínűségben élő demokrácia, ahol a gazdasági hatalom nem összpontosul a politikai hatalom kezében, egészen más körülmények uralkodnak, itt ez mindig bonyolultabb, de a történelem megmutatta, hogy nagy áldozatok árán is, de mégis a végén nyer a demokrácia, mert a bátorság mellett, illetve a szabadságért harcol, és mert kellő bátorság esetén tud győzedelmeskedni egy, egy diktatúra felett. Nem akarok is itt most párhuzamokat vonni de mégis 1948-ban is például már szinte kilátástalan volt a helyzet Európában a demokrácia szempontjából, de aztán végül mégiscsak győzedelmeskedett. Szerintem európaiakként igenis közösen kell fellépnünk az autoritár rezsimek jelentette veszéllyel szemben. Nem szabad megengedni, hogy a hosszas parlamenti viták miatt veszítsünk, hogy emiatt késlekedjen a cselekvés. A végén mindig a szabadság győzedelmeskedik, hogyha előttem elvégezzük a szükséges elemzéseket, persze. Volcsok asszony kapja most meg a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a nagyon sokféle meglátást, hozzászólást. Csak röviden reagálnék az elhangzottakra. Azt hiszem, az EU elleni háborúval kapcsolatosan valóban a társulási egyezmény az első olyan egyezmény, ilyen jellegű egyezmény, amely háborús konfliktushoz vezetett. Az EU számára ez egy példátlan kihívás, hiszen az EU világszerte szabadkereskedelmi megállapodásokat kötött, ez egy teljesen elfogadott hagyományos dolog az Európai Unióban. Most viszont azt látjuk, hogy a kereskedelmi kapcsolatok szempontjából egy biztonsági vetülettel is számolni kell. Másrésztről annak a megítélés is, amit az Európai Unió tesz, legyen szó a demokrácia előmozdításáról, vagy a szabadkereskedelmi megállapodások megkötéséről, olyasmi, amit egyfajta beavatkozásként él meg az orosz fél. Azt láthatjuk, hogy a, 20, a 21. századi kapcsolatteremtés eszközeit ilyen katonai szempontból értelmezi az orosz fél. Ugyanakkor azonban megfogalmazódott egy olyan üzenet, mi szerint a posztszovjet államok esetében az EU-s integráció olyas, olyan veszélyt jelent, amely lehet, hogy a túlélésükbe kerül. Nemrégiben Azerbajdzsánban jártam. Azerbajdzsán a külpolitikája szempontjából az egyik legfüggetlenebb ország a régióban, a külpolitikája függetlenségét tekintve, ugyanakkor itt is egyfajta hegemon szerepet tulajdonítanak Oroszországnak, és teljesen világos, hogy Oroszország egy olyan szereplő, amely hajlandó katonai erővel, erőhöz nyúlni, katonai erejével élni. Láthatjuk tehát, hogy eh, itt a különböző szereplők hogyan hatnak egymásra a külpolitikájuk megítélése szempontjából. A hibrid háború olyasmi, egy olyan fogalom, fogalom, amelyet már a 20. században is használtunk, de megfeledkeztünk a múlt századi tanulságokról, mert már úgy gondoltuk, hogy túlhaladtuk őket. Beszélgettem um, szakértőkkel, Egyesült Királyságbeli szakértőkkel a hibrid háborúról, és elhangzott, hogy igen, gondolkodtak sokat a hibrid háborúk megtárgyalásán, azok napirendre tűzéséről, de mindig más dolgok fontosabbak voltak, és amikor a Krim esete felmerült, akkor látták be, hogy már elkésnek ezzel. Ezért fontos az, ezért fontos azt látni, hogy milyen fontos foglalkozni ezekkel a fogalmakkal. Szíriára és Ukrajnára is kitérnék. Szíria és Ukrajna hasonló bizonyos értelemben, ugyanis Oroszország egy elengedhetetlen szövetségesévé vált a nyugat számára. A szírhelyzetet nem lehet megoldani Oroszország nélkül. Mindeközben Oroszország stratégiai előnyre is szert tesz, mert a szankciókat szépen lassan megszüntetjük, és Ukrajnáról is elterelődik a figyelem. Tehát összekapcsolódik a két dolog, Ugyanakkor a legutolsó és a legfontosabb dolog az, hogy rövid távon és hosszabb távon inkompatibilis egymással az, hogy elérjük Ukrajna területi integritásának fenntartását és szuverenitását. Nagyon nehéz meghúzni itt a határvonalat. Hogyha a Minszki megállapodást úgy hagyják végre, ahogyan az orosz fél azt értelmezi, ez azt jelenteni, hogy Ukrán EU-s integrációjának nincs lehetősége. Nem egyszerű persze a megoldást megtalálni, én sem tudom, hogy hogyan kellene ezt megoldani, de az EU-s álláspont kalibrálása fontos lenne, és nem szabad feláldozni a hosszú távú célokat a rövid távú taktikai megfontolások miatt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Először is az Egyesült Államokból jövök, és ebből a szempontból nagyon lenyűgöző számomra, hogy mennyire foglalkoztatja önöket az orosz kérdés. Amíg nem választjuk meg az új amerikai elnököt, Washingtonban biztos nem lesz változás, Washingtontól nem igazán várhatnak segítséget, támogatást. A második dolog, a tevháborúk mm, jók, és a hibrid háborúk, hogyha tudjuk, hogy hogyan kell ezeket kezelni. Itt ismét csak az aszimmetrikus költségekre utalnék. Minden EU-s USA által elköltött dollárra Oroszországnak 1000 dollárt kell elköltenie, és innentől kezdve válik ez fájdalmasá Oroszország számára, Egyre több fronton kell harcolnia Oroszországnak, egyre több erőforrást kell felhasználnia, egyre többbe kerül ez Oroszországnak. Hogyha az energia árak azonban alacsonyak maradnak, akkor nyilvánvalóan a bevételek sem igazán lesznek kielégítőek, tehát ebben az esetben igen rosszak a kilátások Oroszország számára. Harmadsorban szem előtt kell tartani a távháborúk emberi veszteségeit is, ez az emberi tényező emellett megnyilvánul a közel-keleti menekült hullámban is. Ha megnézzük a gazdasági kihatásokat, akkor nyilván az érintett régió számára megnövekedhet a GDP, ott, ahol letelepednek a menekültek. Gazdasági értelemben ugyanis munkaerőről van szó, egy részük igen magasan képzett, egy részük vállalkozó szellemű, munkahelyeket teremthetnek, növekedést teremthetnek. A szírek esetében ez valóban így van. Hosszú távon az Európai Unió gazdasága megerősödne szemben az ellenfeleivel. Köszönöm. Uh, Röviden válaszolnék először is Charles Tannocknak. A hidegháborús tapasztalatok vezethetnek minket. Ott sem voltak e- egyértelmű viszonyok. Sokszor kellemetlen rezsimeket kellett támogatni, abban a reményben, hogy a kommunisták még rosszabbak, de ez nem volt egyértelmű. Hasonló helyzet alakult ki most is. nem hinném, hogy én jobban utálnám a kínai kommunistákat azért, hogy mit, mint viseltetnek Tibet urán, mint, hogy, mint a, az orosz vezetőséget Grúzia, vagy Csecsnia, Csecsnia miatt, Csecsenföld miatt. De mikor szövetségéseinkről, barátainkról beszélünk, akik olyan akarnak lenni, mint mi, akkor meg kell nézni, hogy milyen változásokra van szükség. Tehát ki kell állnunk az ukránok mellett, azok mellett, akik a Kreml ányékában élnek, vagy azok mellett, akik már EU-s vagy NATO tagok. Ami Örményországot illeti, hát igen, ott még bonyolultabb a helyzet. A csecsen terrorizmust én is ellenzem, de ennek egyik oka mégis az, hogy a 90-es években hogyan kezelték Csecsenföldöt. de azért naivak ne legyünk, a Nagy-Britannia történelmében is láthatunk fekete foltokat. A SIPA Washingtonban, ez egy think tank, nagyon sok ilyen tanulmányt végez. Szeretnénk mindenkitől információt szerezni arról, hogy hogyan lehet az orosz fellépést feldolgozni, elemezni és nagyon, oktat, és nagyon fontos az, hogy oktassuk a média vezetőket, hogy hogyan lehet az orosz előretörést, média előtörést megfogni valahogyan. És ugye az is kérdés, hogy a tisztességesség, illetve az igazságnak mi a, mi a kapcsolata. Ezen el, ez egy filozófiai kérdés, ezen el kell gondolkodni Európában is. az NH17-es gépről sincsenek egyértelmű, nincsenek egyértelmű elképzelések. Az oroszok lőtték le, vagy az ukránok? Mindenkinek van egy saját verziója. Aztán, hogy győzünk-e, vagy nem? Szerintem igen, de sokan azt mondják, hogy mégsem. És vannak olyan nagyszerű országok, nagyszerű elképzelésekkel, amelyek kudarcba fulladtak. Gondolhatunk Aténra, vagy a római birodalomra, vagy Velencére. Nagyon sok civilizáció ezáltal kiváló ötletekkel rendelkezett, de aztán a történelem nem, történelemben nem bizonyultak életképesnek. azzal egyetértek, hogy Oroszországnak sok rövid távú győzelme van, és hosszú távon nem egyértelmű helyzetük, de hogyha mégis túl, elég sok rövid távú győzelmet tud felsorakoztatni Oroszország, akkor az mégis jelent valamit. Tehát van esély arra is, hogy veszítünk. Köszönöm, hogy az elnök. Experten, die mit uns diskutiert haben. Köszönöm a szakértőknek, akik velünk együtt eszmét cseréltek. Köszönjük a vitában résztvevőknek. Azt hiszem, hogy most nagyon erősen Oroszországra és a keleti szomszédságra összpontosítottunk. Ma délelőtt, illetve délután a közel-keletről volt szó, és a nyugat-balkáni térségről. Itt is egy távháborúról van szó, beszéltünk Iránról, Szaudarábiáról, amelyek harcolnak a vezető szerepért a régióban. mások az okok keleten, és mindig a nagyon fontos a színfalak mögé nézni, hogy megtaláljuk a válaszokat. Nem elég a felszínen mozogni ahhoz, hogy a megfelelő stratégiákat kialakítsuk, ez teljesen világos. És nem szabad olyan egyességekbe sem bocsátkoznunk, amelyek az egyik régióban előnyt jelentenek, a másikban azonban gyengítenek bennünket. Ezért nagyon fontos óvatosnak lenni Oroszországgal kapcsolatosan, a közel kapcsolatosan, Szíriával, Irakkal kapcsolatosan. Nem adhatjuk fel az elveinket Ukrajnával kapcsolatban, nem lehet az egyik régiót feláldozni a másikért, nem szabad rossz irányba elindulnunk, és Oroszországot is emlékeztetnünk kell arra, hogy nekik is legalább akkora érdekeik fűződnek az iszlamista terrorizmus leküzdéséhez, mint nekünk. Ha megnézzük, Oroszország szomszédságában az egyik másik muszlim országot, vagy muzulmán országot, akkor ez Oroszországnak is érneke és nem engedhetjük, hogy mindeközben bizonyos nemzetek szuverenitása és területi egységes érvűjön Oroszország szomszédságában. Köszönöm a panel résztvevőinek, köszönöm a képviselőknek, külön a nemzeti parlamenti képviselőknek is, hogy részt vettek a mai munkában. A ma reggel, illetve tegnap délután kezdődött intenzív tanácskozások úgy gondolom nagyon gyümölcsözőek voltak. Nagyon örülök, hogy a nemzeti parlamenti kollégák is részt vettek a vitában, ezzel bővítve az ismereteinket, a látószögünket, remélem ez fordítva is így van, ők is úgy érzik, hogy hasznos volt számukra ez a munka. Remélem, hogy itt, vagy adott esetben más fórumokon is folytatni tudjuk majd az eszmecserét. Nagyon örülök, hogy eljöttek, jó hazautat kívánok nekik, illetve szép estét Brüsszelben. Brüsszelben, Brüsszelnek van sok hátránya, de még senki nem panaszkodott a brüsszeli konyha művészetre, úgyhogy szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy eljöttek, és az ülésnek vége. Where's my pen? Here. There. My loss of pens is credit.